Kedves kollégák, javaslom, hogy fogjunk munkába ismételten, és ne késlekedjünk, mert hogy a napi rendünk nagyon sok pontot tartalmaz. Ebből megadnám a szót Jutta Stenbüknek az, a szót azért, hogy beszámoljon nekünk a háromoldalú, meg, a háromodalú tárgyalásokról a PSZI program keretében. Úgy tűnik, hogy változás nincs, de mégis nevezük tehát akkor addig, ameddig más nevet nem kap ez a program, vagy a tevékenység pszinek, és hát ezzel a kérdéssel nem tudtunk foglalkozni legutoljára, ezért most áthoztuk ide. Tisztelt jelentéstevő asszony, önné a szó. Természetesen jelzem azt is a kollégáknak a tájékoztatására, hogy szóval a koordinátoraink fellépése következtében jeleztük a tanácsnak azt, hogy egy saját kezdeményezett jelentést kívánunk kialakítani azért, hogy foglalkozhassunk a PSZI program egyik pillérével, az EURES programmal, és témában pénteken beszéltem a biztos úrral, ugyanakkor megjelent közé adták a szöveget most már hivatalosan is, úgyhogy azt hiszem ebből problémák is lesznek, így módon vagy a mai napon, vagy pedig legkésőbb holnap ismételten felhívom a biztost azért, hogy tisztázzam a helyzetet, és annak fényében, hogy mit sikerül vele egyeztetnem a beszélgetés során, tájékoztatni fogom önöket, és nyilván döntünk a jövőről is. Jelentéstevő az, hogy öni a szó. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst einmal möchte ich allen. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani mind azoknak, akik részt vesznek a háromoldalú megbeszélés munkájában, mert nagyon fontos az, hogy mindannyian egy irányba húzzunk, és hogy képesek legyünk arra, hogy kiálljunk a kompromisszumos megoldásaink mellett, és ezáltal is könnyítsük a jelentéstevőnknek a munkáját, mint hogy ő, itt arról van szó, hogy a tanács eléggé mereven irányítja a tárgyalásokat. A mikrofinanszírozásról tárgyaltunk, a szociális vállalkozásoknak a kérdéséről, e tekintetben ezen kérdésekben pozitív eredményeket könyvelhetünk el, ez 45% lenne a mikrovállalkozásokra, és a többi pedig a szociális célú vállalkozásoknak a javára. Koncentráltunk ezen kívül a kirekesztett személyekre. Nagyon lényeges a számunkra az, hogy általában véve a coachingot tudjuk biztosítani, mégpedig az ESSA támogatásával. A, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról is beszéltünk, ez prioritást képez a parlament számára, a horizont kérdésekről is szó esett, nem szeretnénk kitolni a dolgokat, úgy véljük, hogy ezek a témáknak a megjelenése mindannyiunk számára rendkívül fontos. A tanács hozzáállása negatív de azért várjuk ki az egyeztetéseknek a folytatását. A múlt héten az EURES fejezettel foglalkoztunk, de a véleményem szerint sajnálatos módon a tanácsnak a hozzáállása nem túlságosan megfelelő, nem túlságosan pozitív, és hagy jelezzük e tekintetben meg még, hogy a bizottság is felszólal, de ugyanakkor nagyon nehéz összehozni a különböző intézmények által hangoztatott érvekkel. Úgy vélem, hogy a tanács és a parlament is a kellő szerepet kellene, hogy betöltse, és meg kellene tudjuk tudnunk nekik a közös pontokat nevezniük. Tehát a százalékok megoszlása, a határon átnyúló partnerségnek a kérdése olyan kérdések, amelyekben nem sikerült közelíteni az álláspontokat sajnálatos módon, és hétfőn már foglalkoztunk az EURES kérdése, amit jeleztem, de vannak itt átfedések is, és az a véleményünk, hogy a parlament, mint jelentéstevő a témában, most olyan helyzetbe került, hogy kiderült, hogy vannak már eleve előfeltételek, illetve egy megjegyzések a kérdésekkel kapcsolatosan. Éppen ezért lenne nagyon fontos, hogy itt az Emploi szangbizottság kellene tudjon felépni, és ne csak a parlamenten kívül zajoljanak a dolgok. Egyesek azt mondhatnak, hogy a parlament nem is tudja, hogy mi is az az EURES. Remélem, hogy az Európai Bizottság nagyobb elismerést tanúsít a parlament iránt, a parlament szakértelme és tudása iránt. Aztán hagyj emlékeztesek arra, hogy november 16-án esett szó az EURES reformjáról, a koordináció témája is felmerült, és a tanács haladta azt, amit a parlament, illetve partnerei a témában megfogalmaztak. A parlament pedig úgy vélem, hogy közel kell, hogy legyen, mondotta a bizottság, a partnereihez a határon túlon általán átnyúló együttműködés területén. Elnök, köszönöm szépen, úgy vélem, hogy ez a nagyon pontos beszámoló egyéb észrevételt nem igényel, és úgy gondolom, hogy a szakbizottságunknak valamennyi tagja ismeri azt, hogy milyen gyakorlatot alakítottunk ki az Európai Parlamentben. Szóval valamennyi tagunk fontos, hogy megismerje, hogy hol tartunk a tárgyalások előre menetélében, amely tárgyalásoknak a ö, lefolytatása tökéletesen megfelelt annak a mandátumnak, amelyet kaptunk, és amelyhez hozzájárultak a frakciók. Akkor ennyit erről a napirendi pontról. Következzék most a tízes napirendi pontunk amelynek a keretében megvizsgálhatjuk kollega nőnknek a jelentés tervezetét, Danuta Jászlovszkának a jelentéséről van szó, és a téma, mindjárt itt felkeresem a papírjaimban, a munkávállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő küldetésről, kiküldetésről szóló irányelv. Jezsovecka asszonyi a szó, hogy megismertesse jelentés tervezetét velünk. Dzień dobry, pani, dziękuję pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. 16 éve létezik a jelenlegi irányelv, tehát egy 96-os irányelvről van szó, ez a kiküldetésről szóló 96 per 71-es EK irányelv. Most a bizottság elkészítette új javaslatát, tehát a 96 per 71-essel kapcsolatban. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony, kérném, hogy ne hadarjon senki, ne olvasson olyan hangosan, hogy az követhetetlen legyen, ezzel nem nyerünk időt, és nem is tudjuk követni, amit mondanak. Rendben van, köszönöm szépen, mondja újra Danuta. Tehát márciusban irányelv tervezetet készített el a bizottság, amely a 96 per 71-es végrehajtásáról szólt, még mindig a kiküldetési témakörben, méghozzá a szolgáltatások témakörében. 16 év tapasztalatunk van, úgyhogy tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy megvédjük a munkavállalókat, és hogy teljes jogbiztonságot tudjunk nekik garantálni. Ebben a válságos helyzetben nagyon nehéz szituációba kerültek ezek a munkavállalók. A kiküldött munkavállalóknak ugyanis a szociális dömping rémképével is meg kell birkózniuk. Ez az irányelv egyébként a szolgáltatás nyújtás szabadságára vonatkozik, és nem feltétlenül az emberek szabad mozgására. Tehát alapvetően a szabad szolgáltatás nyújtás alapelvéből kell kiindulnunk. És itt bekapcsolódik ebbe az egész történetbe az adott tagállamot érintő minimálbér is. És meg kell nézni, hogy a két minimálbér közül melyik előnyösebb a munkavállaló számára. Ami pedig a szociális szolgáltatásokat illeti, a társadalombiztosítást és egyéb szociális védelmeket, ezeket a kérdéseket is megfelelőképpen kell kezelni, és mivel ezek a küldő országra vonatkoznak, ezért nem hinném, hogy bármilyen szinten szociális dömpingről kellene beszélni, amikor kiküldött munkaerőről beszélünk. Körülbelül egy millió európai állampolgár használja jelenleg a kiküldetést. Nagyon sok lengyel, francia és német például. Tehát ez az irányelv azért jött létre, hogy megvédje ezeket a kiküldött munkavállalókat ebben a nagyon nehéz és válságos helyzetben. A gazdasági potenciál a gazdasági fejlődés lelassult, és amennyiben valaki a kiküldetésnek köszönhetően megtarthatja a munkahelyét, akkor ezek nagyon fontos lehetőségek. Volt nagyon sok meghallgatás, közmeghallgatás, konzultáció, a partnerekkel beszéltünk, megvizsgáltuk azokat az eseteket, ahol jogsértések történtek, és mindezekből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy számos visszaélés történt. Például a Flamanville esetben Előfordult az, hogy ugyan születtek kollektív szerződések, de emellett a határokon átnyúló munkára külön szerződés is született, ami pedig nem feltétlenül legális így. Amit szeretnék elmondani az az, hogy történtek tehát jogsértéses esetek, nagyon sok esetben megsértették a munkavállalók jogait. Ezért újra kell vizsgálnunk az egész irányelvet, és meg kell találnunk azokat a megoldásokat, amelyek lehetetlenné teszik az ilyen jellegű jogsértéseket a jövőben. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy ezekre az elemekre kellene koncentrálni, többek között az információhoz való hozzáférésre, a javasolt intézkedések jogi egyértelműségére és arányosságára, a tagállamok közötti együttműködésre, illetve az ösztönzésre. Ezek tehát a legfontosabb témák és cikkek. Elég sok tapasztalatot gyűjtöttünk már össze, és a 3-as, 5-ös, 9-es és 12-es cikkeket szeretném átvizsgálni, aztán pedig a 6-os fejezetet is, amely a szankciókról szól, mert ezek a legvitásabb pontok a szövegben. Ami az 5-ös cikket illeti és az információhoz való hozzáférést, itt a kiküldetés kapcsán nem csak a nem megfelelő alkalmazási formákat kell figyelembe venni, hanem azt is, amikor a kiküldött munkavállaló nem kapta meg a megfelelő információt azzal kapcsolatban, hogy milyen körülmények között fog dolgozni a kiküldetés országában. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az információhoz való hozzáférés nagyon fontos. Ugyanakkor nem volt még lehetőség, hogy lefolytassunk egy olyan vitát, ahol pontosan ezeket a kérdéseket tudjuk megvitatni. Nagyon sok esetben előfordul az, hogy legális a munkavállalás, ugyanakkor felmerülnek problémák, mert nem átláthatóak és nem követhetőek a munkavállalási feltételek. Ezért úgy döntöttem, hogy a bizottság javaslatából átveszek bizonyos lehetőségeket, azokat, amelyek közelebb visznek a kitűzött célhoz. Először is nagyon fontos, hogy legyen egy egységes információs forrás minden egyes tagállamban. Egy egyszerű nemzeti honlapra gondolok. És ezen a honlapon szerepelnie kellene minden egyes munkafeltételnek, minden egyes fontos munkafeltételnek az adott tagállamra nézve. Tehát bárki, aki abba a tagállamba elmegy dolgozni, megnézi ezeket a feltételeket a honlapon, és kész. Tehát itt a közösen és minden esetben alkalmazott tagállami munkafeltételeket kell feltüntetni. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a tagállami rendszerek különbözőek, ezért gondoltam egy tagállami, tehát egy nemzeti honlapra. Ugyanis vannak olyan szabályok, amelyek bizonyos tagállamokban fakultatívak, más tagállamokban kötelezőek, és akkor most ezeket hol fogjuk felsorolni. Ezért úgy gondoltam, hogy a kötelező szabályokat kellene feltüntetni ezen a honlapon és így akkor minden munkavállalónak megvan a lehetősége, hogy hozzáférjen az őt érintő információhoz a szolgáltatás nyújtóknak, illetve a munkaadóknak esetleg angolul is meg lehetne jelentetni ezt az információt, sőt azt is meg kellene nézni, hogy egy adott tagállamba honnan érkezik a legtöbb kiküldött munkaerő, és akkor az ő nyelvükön is fel lehetne tüntetni az információt. Ami a legfontosabb, az a biztonság az információhoz való hozzáférés tekintetében. És akkor most térjünk át a 3-as és a 9-es cikkre, ahol eleve első körben el kell dönteni, hogy mi számít kiküldetésnek, és mi nem. Tehát, hogy meg kell néznünk, hogy milyen munka lehetőségeket, illetve milyen formációkat tekintünk a 96 per 71 értelmében kiküldetésnek. Reméljük, hogy megfelelő jogbiztonságot tudunk majd garantálni ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy vannak visszaélési lehetőségek, vannak jogi kiskapuk, és szeretnénk elkerülni, hogy ezeket a kritériumokat egy zárt listán jelentessük meg. A kritérium lista fontos, de ennek nyílt listának kell lennie. Tehát csak Tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan képzeljük el ezt a listát. A harmadik cikkben a kritériumok mindenképpen példaként kell, hogy megjelenjenek, és ami pedig a kiküldetést illeti, ez nem egy országon belüli munkavállalási lehetőség, ugye ez per definíció nem határokon átnyúló lehetőség. A kilencedik cikk egyébként az ellenőrzésekről is szól, és beszéltünk arról, hogy a bizottság elkészített egy zárt listát a közös kritérium listáról. Ezen kívül van még egy olyan listánk is az intézkedésekről, amin például szerepel a tájékoztatás, amit meg kell adni a munka megkezdése előtt, aztán bizonyos dokumentumok hozzáférhetősége, aztán, hogy ezeket a dokumentumokat mikor és milyen nyelvre kell lefordítani. Úgyhogy figyelembe véve a bizottság által elkészített zárt listát, elképzelhető, hogy ezt egy kicsit módosítani kell majd az egyéni kritériumok tekintetében. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy az ellenőrzés hatáját előre közöljük, és amikor új kritériumok kerülnek bevezetésre, akkor ezeket is minél hamarabb kommunikálni kell. nagyon fontos, hogy egyértelmű kritériumok alapján lehessen megállapítani, hogy történt-e akármilyen jogsértés vagy sem. Amikor az ellenőrzésről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a fogadó tagállam képes legyen arra, hogy a kiküldött munkavállaló megfelele a követelményeknek, és hogy a munkaadó szintén becsületes munkaadónak tekinthető-e. Éppen ezért azt javasoltuk, hogy a tízes cikkben, ahol az ellenőrzésről van szó, beszéljünk arról is, hogy a kiküldetést követő ellenőrzéseket hogyan kell lefolytatni. Ezek tehát kockázat alapú ellenőrzések lennének a bizottság részéről. A szankciókon és az ellenőrzéseken kívül néhány ösztönző cselekvést is megjelenítettem a szövegben. Ezeket a holland példára alapoztuk. Ez a tisztességes vállalkozókat felsoroló fehér listát jelentené tulajdonképpen és szerintem a végrehajtásnál a 12-es cikk a legnagyobb probléma. Ez a szolidaritás és felelősség címet viseli, és nem tudom, hogy az irányelvben miért törölték ki ezt a részt. Tehát a szolidaritás és felelősség című cikk eltűnt a szövegből, pedig szerintem ez minden vállalkozás szempontjából fontos. Tehát, hogyha ezt törölték, akkor ez azt jelenti, hogy amennyiben egy szolidaritáson alapuló felelősségvállalást akarunk megvalósítani, olyan esetekben, ahol olyan tagállamról van szó, ahol nem létezik ez a rendszer, akkor ez a szolgáltatás nyújtást negatívan fogja befolyásolni, és a vállalatok versenyképességét csorbítani fogja. Ami a szolgáltatást, felhasználókat illeti, ők ugye esetleg választhatnak egy tagállami szolgáltatás nyújtó, vagy pedig egy külső szolgáltatás nyújtó közül. Én azt hiszem, hogy ezekben az esetekben a helyi szolgáltatót többen fogják választani, és ebben az esetben az új vállalatok nehéz helyzetbe kerülnek, és a szabad választás lehetősége csökken. Tehát a szolidaritás és a felelősségről szóló cikk nem biztos, hogy megfelelőképpen kezeli ezeket a kérdéseket. Tehát, hogyha a 12. cikk azért jött létre, hogy megvédje a munkavállalókat, azokat a munkavállalókat, akiket valóban kiküldetésben foglalkoztatnak, és nem álvállalkozókról van szó, vagy pedig postafiók vállalatokról, akkor ezeket valóban védeni kell. Az imént említett két eset volt a visszaélések leggyakoribb két esete. Minden egyes a piacon megjelenő vállalkozásnak ugyanazokat a lehetőségeket kell nyújtani, és kellő elővigyázatossággal kell eljárni. Ám a jelenleg működő rendszerek sokszor egyáltalán nem tökéletesek, sőt, nagyon is megkérdőjelezhetőek, és az Európai Bíróság számos határozata is utalt már erre. Úgyhogy ez a fajta kölcsönös felelősségvállalás, ahogy azt a bizottság javasolta, azon vállalatokra nézve, akik kiküldetésben foglalkoztatnak személyeket, ez a megközelítés ez nem éppen nevezhető megszokottnak. A szövegben megjelennek alternatív megoldások is, amik lehetővé teszik a munkavállalók jogainak védelmét, és Természetesen számítok az önök támogatására. És végezetül még két fontos aspektust szeretnék felvetni. Az egyik az információcsere a tagállamok között, a másik pedig a határokon átlépő szankciók végrehajtása. Az első kérdés az administratív együttműködés, 6, 7, 8 és 18-as cikkek, ahol az igazgatási együttműködésről szólunk. A bizottsági javaslatban szerepelnek bizonyos határidők, 24 órás válaszadási határidő a sürgősségi esetekben, és két hét a standard határidő. A bizottság azt is javasolja, hogy az IMI rendszert szélesebb körben lehet majd használni az információ cserére a tagállamok között. Ezt a rendszert egyelőre most tesztelik, és nagyon pozitívak az eredmények a gyors és hatékony és biztonságos információ cserére nézve. A hetes cikk véleményem szerint azt taglalja, hogy a tagállam, mint információ szolgáltató milyen szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Ami az információ átadás határidejét illeti, én azt javasolnám, hogy három típusú határidő legyen. Az egyik a sürgősségi esetekre vonatkozik, itt napot javasolnánk, aztán két hét lenne a szokásos esetekben, és lenne egy harmadik, egy egy hónapos határidő, amikor további vizsgálatra van szükség a hatóságok részéről. Ezen kívül azt is szeretnénk bevezetni, hogy az IMI rendszert amennyiben csak lehetséges, kötelező legyen használni. még akkor is, hogyha a kétoldalú megállapodás nincsen érvényben. Az együttműködés, tehát ez kell, hogy meghatározza. Ezt a rendszert, az IMI rendszer tényleg eddig nagyon pozitívan tesztelték, úgyhogy minket is nagyon érdekel, hogy hogy fog működni majd ez a rendszer. Szervezünk egy munkaebédet az imkós kollégákkal, és akkor az IMI rendszerről is részletes tájékoztatást kapunk majd. Remélem, hogy a mai napon, vagy legkésőbb holnap mindenkinek el tudjuk majd jutatni e-mailben a meghívót erre a munkaebédre. Ami a szankciók végrehajtását illeti, ez a hatos fejezet. Ez az a fejezet, amit a Júrinak kellett megküldenünk, mert a Júri véleményt készít erről a fejezetről és tartunk attól, hogy az administratív szankciók tekintetében a harmonizáció hiánya problémákat okoz, sőt, két tagállamban nincsenek és egyáltalán ilyen pénzbüntetések. Ez pedig azt jelenti, hogy ezekben a tagállamokban nem lehet végrehajtani, nemzetközi kontextusban sem a pénzbírságok begyűjtését. És akkor ezzel kapcsolatban reméljük, hogy a Júri a lehető leggyorsabban elkészíti majd a véleményét. És akkor december 13 a módosítók benyújtásának határideje. Január 23-24-én fogjuk ezeket majd megvitatni. A kompromisszumos javaslatokat február 20-án, és február 21-én fogunk szavazni itt a szakbizottságban. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy itt van még a december 6-i dátum is, az EBSCO be fogja mutatni az előrehaladási jelentését a tanács részéről nézve, mert ott már egy irányadó vitát lefolytattak, és akkor fogjuk megtudni, hogy a tanácsban mennyire előrehaladottak a dolgok, a kiküldetéssel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést, az erőfeszítéseket, a segítséget. Egyértelmű számomra is, hogy egy nagyon ellentmondásos irányelvről van szó, nagyon nehéz témáról van szó, és remélem, hogy egy sokkal modernebb megközelítést tudunk majd elérni ennek az irányelvnek, az, ennek az irányelvnek a kapcsán. Találkoztunk az árnyék jelentéstevőkkel, szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, aki részt vett ezeken az üléseken, ezeken a vitákon, és nagyon remélem, hogy ez a jó együttműködés meg is marad, és most pedig várom a megjegyzéseket. Köszönöm. Euh, nagyon szépen köszönöm a jelentéstevő asszonynak a felszólalását. Csak azt ellenőrzöm, hogy nincsen ütközés a dátumok között. Mindenek előtt jelzem, hogy nagyon sok jelentkező van, ezt gondolom mindenki sejtette, de valóban nagyon lényeges az, hogy kellő időt szálljunk erre az eszmecserére. Felolvasom a nevét azoknak, akik feliratkoztak, azért, hogy egyértelműek legyenek a dolgok, és meg tudjuk szervezni a munkálatainkat, időkeretben persze, be vagyunk szorulva, és mindeközben szeretnék majd szót adni a Régiók Bizottsága képviselőjének is, Ücsinszon, ö, hát, úrnak. Szilva úrnak is az Európai Bizottság részéről. Nos, akkor nézzük a neveket. Árnyék jelentéstevők. Monsieur Steven Hughes, Nadia Hirsch, Elizabeth Schröter, Thomas Handel, et ensuite au titre des groupes. Utána a frakciók nevében. Uh, Thomas Mann, Jutta Steinrück, Emily Turunen, qui est par ailleurs rapportrice pour avis en commission IMCO, Lynn Regner, Philippe Beignon et euh, M. Klosowski. Donc, euh, je demande à azt kérem tehát mindenkitől, hogy mondja el mindazt, amit fontosnak tartja. Valakiről esetleg megneve, megfeledkeztem? Kívánom el, aki más is még hozzászólni, nem? Őri úr, Szerkász úr, Mekentére asszony, nem? Vagy a koordinátorok nem akarnak majd beszélni a későbbiek során, nem? Na, rajta, értem. Látom, felébreszek, és aztán utána pedig lezárom majd a listát, azért, hogy kordába tudjuk tartani az időt. Őri úr nem kíván hozzászólni ezúttal. Jó, rendben. Akkor megint írt, tettem hozzá, és szerkász urat a listámhoz, és akkor mindenkit figyelembe vettem, ugye? Tökéletes. Steven Hughes-ot hallgassuk meg először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előadónak köszönhetően már sikerült találkoznunk. Hát voltak pontok, amikben nem értettünk egyet, sőt, elég sok mindenben nem értettünk egyet a fontosabb témák közül az irányelv kapcsán. De van valami, amiben megegyeztünk, ez pedig az, hogy a legnagyobb jogbiztonságot kell garantálnunk ebben a szövegben a bizottsági szöveggel kapcsolatban. A bizottság ugyanis nem garantálja megfelelő jogbiztonságot, éppen ezért nagyon sok módosítóra volt szükség, és megpróbáljuk tényleg jobbá tenni ezt a szöveget. Vannak itt nagyon érzékeny kérdések, hát ezt mindannyian tudjuk. Az előadó maga is beszélt az első módosítóról, és rögtön itt az elején nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy mik ezek az érzékeny kérdések. Ezekkel ugye foglalkoznunk kell. Az egyik legfontosabb oka annak, hogy itt folyamatosan vitáznunk kell a végrehajtási irányelvről, az, hogy az Európai Bíróság több olyan határozatot hozott, az első a Laval ügy volt néhány évvel ezelőtt, ami ide kapcsolódik. Gondolom mindenki tudja, hogy mekkora botrány volt a Laval ügyben, és akkor a bíróság elmondta a saját véleményét a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban, másrészt viszont itt van a határokon átnyúló nyújtás szabadsága is, amely ugye ütközött egymással. És a bíróság prioritást adott a szolgáltatás nyújtás szabadságának, ami elég komoly ellenérzéseket váltott ki. Itt a második preambulum bekezdésre utalnék az egyes módosításnál. A munkavállalók szabad mozgása elsődleges fontosságú kell, hogy legyen, míg a bizottság azt mondta, hogy a szolgáltatás nyújtás szabadságának kell előnyt adni. Hát itt lehet némi probléma. Hallottam, hogy nagyon sokan kértek szót, úgyhogy a legfontosabb pontokra koncentrálnék, ahol még nem egyeztünk meg, hogy valamilyen hidat találjunk a különböző álláspontok között. Definíció kettes cikk. Úgy gondolom, hogy ezen belül a D, ami a határokon átnyúló szolgáltatás nyújtás definiálja, ez nagyon fontos, hogy teljesen pontos legyen, és a szerződés 49-es és 50-es cikkére kell, hogy utaljon, ez lesz az egyik módosítónk. Aztán szükség lenne egy új F-re is, a kettes, kettesen belül, amely az eredeti 96-os irányelvet kell, hogy átvegye, ami a fogadó tagállam definíciójára vonatkozik, hogy itt is megfelelő pontossággal tudjuk a definíciót megállapítani. Aztán van egy új harmadik cikk a hatály kapcsán. Úgy gondolom, hogy itt a kiküldetési irányelv és az ügynökség által foglalkoztatottakról szóló irányelv kapcsolatát kellene összefogni, itt még mindig a 96-osra gondolok, ugyanis az Agency Work egyértelműen kimondja az egyenlő bánásmód elvét, tehát az ügynökségen keresztül alkalmazottakról szóló irányelv, még itt a végrehajtási irányelv nem ennyire egyértelműen fogalmaz, pedig ez egy végrehajtási irányelv, amit ugye harmadik országok állampolgáraira is alkalmazni kell. Aztán a harmadik cikk, a végrehajtás és a monitoring. Meg kell néznünk, hogy melyek azok a kritériumok, amelyeket figyelembe kell venni, és ez természetesen nem kimerítő lista lesz. Én most itt nem értek egyet az előadóval, aki zárt listát javasolt. És szeretnék is pontokat hozzátenni a listához. Az előadó azt mondta, hogy ezeket el is tudja fogadni. Egy ilyen pont lenne például egy olyan utalás, amely a forgalom százalékos arányát jelenítené meg a fogadó ország és az eredeti ország között, amely a koordinációs társadalombiztosítási munkacsoport 82-es dokumentumát venné át. Aztán a 3-2-ben vannak olyan kritériumok, amelyek arra vonatkoznak, hogy a kiküldött munkavállaló időlegesen egy másik tagállamban végez a munkát. Ez is nagyon fontos, hogy nyílt lista legyen, tehát ne kimerítő lista legyen. Ez nagyon fontos kitétel és itt is szeretnénk kiegészíteni a listát. Van itt egy nagyon fontos pont, aminek mindenképpen szerepelnie kellene a szöveg ezen részében. Akkor ezt most egészében fel fogom olvasni amennyiben a munkavállaló időlegesen munkát végez egy másik tagállamban ahhoz képest, ahol egyébként dolgozni szokott, akkor annak az országnak a munkajogát kell figyelembe venni, ahol a valós munkavégzés történt. Ez nagyon fontos, mert hogyha nem vagyunk elég óvatosak, akkor rosszul fogjuk megfogalmazni a szöveget a keresztutalásokra gondolok itt a Róma 1-essel. Tehát, hogyha a munkavállalót nem úgy soroljuk be, mint kiküldött munkavállaló, akkor a Róma 1 alá tartozik a munkaszerződése, és akkor a kiküldő ország alapelve fog érvényesülni, és nem pedig annak az országnak a szabályai, ahol a munkavégzés történik és aztán egy új 3-3-ra is szükségünk lesz, ahol egy újabb kritériumlistát fogunk elkészíteni azzal kapcsolatban, hogy magánvállalkozóról van-e szó vagy sem. Beszélt az előadó is arról, hogy ez egy olyan terület, ahol nagyon sok visszaélés történik. Tehát az önfoglalkoztatók meghatározása fontos, hogy megfelelő legyen. És aztán egy új négyes cikkre is szükség lesz, ahol a munkavállalók jogait soroljuk fel az utazás, szállás tekintetében. Ezek tehát azok az alapvető jogok, amelyekben részesülniük kell a kiküldött munkavállalóknak. Az 5-esnél, 6-osnál, 7-esnél csak kisebb módosítóink vannak, semmi komoly, semmi komoly a szocialisták részéről. 9. Nemzeti ellenőrző intézkedések. Itt megjelennek az administratív, illetve ellenőrző intézkedések, amelyek nem opcionálisak, hanem ezek kötelező érvényűek, tehát shell szerepel a szövegben. Aztán beszélünk a közös és a többszörös felelősségvállalásról is, az együttműködésről a tagállamok között, és a 96-os irányelv végrehajtásáról is. Váltottam egy levelet a saját szakszervezetemmel, a GNB-vel, és ezt a levelezést eljutattam az előadónak is. Itt az alvállalkozásokról volt szó a Siemens esetében, 14 lengyel személyt alkalmaztak egy építkezésen alvállalkozók, és nem kapták meg azt a bérezést, amire joguk lett volna. Elindított egy akciót a szakszervezet, és 215 ezer fontos követeléssel álltak elő, de utána maga az alvállalkozó eltűnt, visszament a saját származási országába, és lehetetlen volt behajtani ezt a pénzt. A szakszervezet mindent megtett annak érdekében, hogy nyomára lejjenek ennek az alvállalkozónak a Siemens is segítséget nyújtott ebben, de aztán a Siemens azt mondta, hogy fogalma sincs arról, hogy mi történt ezzel az alvállalkozóval, pedig nyilván kellett, hogy legyen valami írásos szerződés, amiből ki kellett volna, hogy derüljön, hogy honnan is jött ez az alvállalkozó. Aztán Hamburgba vezettek a nyomok, Hamburgba írtak is egy levelet, de ők aztán azt válaszolták, hogy nem, nem mi vagyunk az az alvállalkozó, tévedés történt, pedig egyezett a név azzal a személlyel, aki ezen az északnyugat angliai építkezésen ott volt, mint felelős személy az alvállalkozás részéről. A Flamonville esetre is utalhatnék, ez tényleg egy nagyon szélsőséges eset volt, hogy mennyire rosszul mehetnek a dolgok, amikor az alvállalkozók eltűnnek, és postafiók vállalatokkal van dolgunk. Hát sajnos történnek ilyen esetek, hogy az alvállalkozók egyszerűen eltűnnek, és nem felelnek meg a jogi követeléseknek, és még a bíróságok sem tudják behajtani a ki nem fizetett pénzeket. Tehát a 12-es cikkre, az egyetemleges és megosztott felelősségre mindenképpen szükség van az alvállalkozások tekintetében. Aztán vannak még véleménykülönbségek más kérdésekben is, de remélem, hogy együtt tudunk majd működni, hogy áthidaljuk ezeket a különbségeket, és az előadó is elmondta, hogy ő is nyitott arra, mi is megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy találjunk valami középutat. Köszönöm. Kú! Nagyon szépen köszönöm. Nagyjá Irs következik, aztán Elizabeth Schröter. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet mondanék a jelentéstevőnknek. Valóban nagyon nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy egyeztessen az árnyék jelentéstevőkkel, és a bóvó így állt hozzá a kérdéshez. Ez egy kiváló eljárásmód ahhoz, hogy megismerhessük a különböző álláspontokat. A jelentéstervezet kiváló nyomokon halad, vannak persze olyan pontok, ahol túlságosan messzire is elszalad, máshogy viszont nem eléggé, inkább félénk. A foglalkoztatása kapcsolatosan akkor több dolog is van, az ötös cikkre utalnék mindenek előtt, úgy gondolom, hogy az, amit itt láttunk, a web honlapon, az valóban egy nagyon érdekes dolog, és valóban ezek az információk hozzáférhetőek angol nyelven is. Ugyanakkor itt a megfogalmazásban egy gyenge pontot látunk, Ugye itt a legfontosabb nyelvekről esik szó, de hát melyeket nevezzünk így? Számunkra fontos az, hogy a kedvezményezett ország, illetve az az ország, ahol a tevékenységet, a szolgáltatást végzik, azoknak a nyelve jöjjön szóba, de az a, az országnak, annak az országnak a nyelve is szóba kell, hogy jöjjön, amelyik a kibocsátó ország, ahonnan származik a munkavállaló. Tehát például, hogyha egy magyar munkavállaló egy lengyel cégen keresztül Angliában dolgozik, akkor szükséges az is, hogy a magyar nyelven is hozzáférhetőek legyenek az információk. Ez kulcsfontosságú dolog. Tehát mindenképpen a dolgozónak a saját nyelvén is rendelkezésre kell bocsájtani az információkat. Meghatározó fontos fontosságú dologról van szó. A hármas és kilences az ellenőrzésekkel kapcsolatosan, illetve a zárt vagy nyílt listának a kérdéskörei. Nos, azt mondanám, hogy adott esetben lehetne a jogbiztonság tekintetében egy zárt listát elképzelni, ezt el tudnánk fogadni, de más pontokon ki kell még egészíteni a javaslatot. Látszik itt az is, hogy vannak itt olyan tételek, amelyeknek meg lenne a helye egy listán azért, hogy kellő ellenőrzéseket tudjunk végezni. A másik megoldás persze az lenne, hogy nyitott legyen a lista, de persze e tekintetben nehéz eldönteni, hogy mit is kellene akkor ott beterjeszteni, mivel kellene pontosan előállni. Azt hiszem azért ezzel együtt kompromisszumra lehetőség lesz. Következik a 12-es cikk, ez kulcsfontosságú. Úgy gondolom, hogy itt a kiiktatás, ez túlságosan messzire vezet. Azt hiszem végig kellene gondolni a célkitűzésünket. Márpedig az, a célkitűzésünk nem más, mint az, hogy a dolgozó hozzájusson a béréhez, és ezen kívül a társadalom biztosítás is kifizetésre kerüljön, a járulékok, illetve az adóítétel is bekerüljön a kellő költségvetésekbe. Tehát itt egy olyan rendszerről van szó, amely másként és másként működik országonként. Nálunk például a kollektív felelősség kategóriája jól működik. Éppen ezért azt mondanám, hogy itt most arra kellene koncentrálnunk, hogy a célt fogalmazzuk meg, és egy olyan megfogalmazással kellene élni, amely a 12-es cikket megváltoztatná, lecserélne, mint egy, és azt mondanánk ki ebben az új megfogalmazásban, hogy a bér, az adók és a járulékoknak a megfizetését garantálni kell. A 2009 52 kettes irányjel hatos cikke ö, foglalkozik a fekete munkával és a bevándorlókkal, illetve az illegális bevándorlókkal. Nos, ebben a szövegben konkrétan megfogalmazódik az, hogy ezt a célkitűzést kellene teljesíteni, tehát azt, hogy mindenképpen hozzáférjen a dolgozó a béréhez, és a járulékos, járulékok csak úgy, mint az adók befizetése kerülnek. Talán tehát úgy lehetne kiindulni, hogy a célra koncentrálunk, és a módszerre. Nagyon örülök ennek az eszmecsérének. Valóban ez egy nagyon nehéz témakör, ez egy kemény dió, de pontosan jól mutatja mindez az, hogy a megfelelő megoldást kell kialakítanunk. Köszönöm szépen! Elnök Elizabeth Söder, utána pedig Thomas Hendel következik. Ja, vielen Dank. Um... Magam is köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a téma felelősének az előzetes egyestetésekért szükséges volt az együtt töltött idő, és megtárgyaltunk minden olyan kérdést, ami szívünket nyomta. Így sokkal aktívabban tudtunk a problémával foglalkozni. Régóta foglalkozom már ezzel a tematikával, és az egyik központi kérdés ennek az irányelvnek az a kapocs, amely az eredeti jelenleg alkalmazott irányelvvel, irányelvvel összefogó kapocs. Azt kell tudni, hogy milyen módon módosítjuk az irányelvet, mármint az eredeti irányelvet, és mikor jobban megvárjuk, míg a végrehajtás megtörténik, ahogy a bizottság is elmondja, de akkor indirekt módon fog módosulni maga az irányelv. Világosan kell viszont fogalmaznunk abban, hogy mi is fontos a végrehajtási irányelvben. Az, hogy végrehajtható legyen. A jelenlegi végrehajtási irányelvnek célja mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy a gyakorlati aspektusokat javítsa, de nem magát, a jogszabályt ö, alakítsa át, és ne hozzon létre egy új ö, jogi törzset. Én mindig is abból a szándékból indultam ki, hogy nehogy a bizottság egyszer csak átvegye a, a tagállamoktól a szerepet, és ne definiálja újra, ne határozza meg újra azt a tagállami munkát. Mi tudjuk, hogy mi a dolga a ö, tagállamoknak, a szolgáltatások irányelvvel is így voltunk annak idején, és valahol az Európai Parlament első perctől ezt a fajta szolgáltatási irányelvre alkalmazott megközelítést a bizottság részéről elutasította. Magát az átültetést javítani kell, és régi történeteket, régi fájdalmakat próbálunk most itt újra ö, feléleszteni, de hogyha a múltat is átgondoljuk, akkor tudjuk, hogy ö, nekünk már van tapasztalatunk abban, hogy hogy történt annak idején a szolgálati irányelvvel kapcsolatban a, a dolog. Most nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, hogy ez ne ismétlődjön meg. A tagállamok feladata, ahol a kiküldetésre sor kerül, a célországok feladata az minél világosabban meghatározásra kerüljön, és ezzel kapcsolatban következetesnek kell lennünk, és a módosítóink is erre az aspektusra vonatkoznak. Ami a tagállamok ellenőrzésének funkcióját illeti, ez az alfája és az omegája a dolgoknak. A gyakorlatot mindazok, akik ismerik, már pedig mi a terepen élők ismerjük ezt a gyakorlatot, Bizony, nagyon sokszor látjuk, hogy az ellenőrzési intézkedések létfontosságúak, és a hiányosságokat kell orvosolni. Ennek kell szó, a céljának lennie magának az irányelvnek is. Egy zárt listával nem lehet hiányosságokat ö, ö, ö, orvosolni, hiszen maga a gyakorlat a terepen napról napra változik. Így a tagállamok számára az ellenőrzés elvégzésének fontossága az csak rugalmasság mellett valósítható meg. A rugalmasságra pedig egyedül és kizárólag a nyílt végű lista ad lehetőséget. Az irányelv hármas cikke az eredeti irányelvben alkalmazásra kell, hogy kerüljön, és méltányos bérben kell, hogy részesüljenek a munkavállalók. Ha pedig vannak versenytorzulások az egyes országokban, akkor azt új módon kell tudni orvosolni, hogy méltó munkáért méltó bért kapjanak a munkavállalók. És igenis a munkavállalók egészének érdekeit kell védeni, és a versenynek és a béreknek is méltányosaknak kell lenniük. Három aspektusra szeretnék, kitelyek szerintem jó gyakorlatot mutatnak be. És esetleg az irányelv megkérdőjelezheti ezen jó bevált gyakorlatokat, hiszen vannak számosan ilyen jó be, be, bevált gyakorlatok. Vannak a bilaterális kétoldalú megállapodások szerintünk igen jó gyakorlat. Az ilyen bilaterális megállapodások gyakorlata. Számos ország, ahol ezek nem érvényesülnek most, alá szeretne élni, meg szeretne kötni ilyen kétoldalú megállapodásokat sajátos szerepet kellene, hogy betöltsön az ilyen bilaterális egyezmény megkötésének lehetősége a jelenlegi irányelvben. Fontos, hogy azok, akiknek még nem áll rendelkezésükre ez az eszköztár, a tagállamokra gondolok, azok élhessenek e lehetőségekkel. Aztán a munkavállalóknak nyújtott tanácsadás. A saját jelentésemben volt már egy cikk, amelyet külön ennek a tanácsadásnak szenteltem. Már akkor elmondtam, hogy ez egy olyan aspektus, amely preventív, megelőző jellegű, kevesebb pénzzel is több eredményt lehet elérni és ilyen módosítókat nyújtottunk be a jelenleg tárgyalt témában is, mert szerintünk a hiányosságok orvoslására az ilyen munkavállalók számára nyújtott tanácsadás is igen hasznos eszköz lehet. A harmadik aspektus, amiről szeretnék beszélni, az pedig a 12-es cikkre vonatkozik. A tagállamok felelőssége, központi felelőssége és az létezik, és az egyetemes és megosztott felelősség az létezik. Na de milyen módon kell érvényesíteni azt? Ez itt a nagy kérdés. A bevált gyakorlatot nem szabad semmissé tenni vagy valójában a végrehajtási irányelvnek hála lehetne ezt a bevált jó gyakorlatot terjeszteni, és olyan országokra is kiterjeszteni a felelősséget, ahol még az egyetemes és megosztott felelősség nem létezik? Na de akkor milyen módon lehet ezt megtenni? Utolsó gondolatomban pedig a határidőkről szólnék. A gyakorlat is azt mutatja számunkra, hogy Persze a határidőket nagyon nehéz betartatni. Viszont ha határidőkkel dolgozunk, és a tagállamok megfelelő együttműködése mellett érvelünk, akkor három, öt ö, ö, ö, oldalú kapcsolatokról is kell, hogy szóljunk, de hát itt rövidítenünk kellene mindenképpen a határidők kérdését, és nagyon várom az eszmecserét, és alig várom már azt is, hogy a jelentéstevő referáljon. Thomas Handelnek sajnos el kellett mennie, ezért most Thomas Mannnak, majd Jutta Steinbrücknek adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Danutának is. Danuta, az együttműködésben számos jelentésben lévő pontban együtt tudunk érteni az átláthatóság fokozása, tisztább versenyhelyzet, új munkahelyek lehetősége, ezeket mindenképpen támogatjuk, csak úgy, mint a javul, javított jogi biztonság kérdését valóban egyensúly helyzetre kell törekednünk, és a kiküldő vállalkozó, vállalkozásokat nem szabad előnyhelyzetbe hozni az olyan vállalkozásokhoz képest, akik a célországban tevékenykednek. Ez nem olyan nap alatt. Igen, fontos azt biztosítanunk, hogy a munkavállalók biztonsága mindenütt szavatolás, szavatolható legyen, saját országokban, eredet országokban, a kiküldetés helye szerinti országban is. Stephen Hughes már elmondta az imént több gondolatát is, amelyekkel egyet tudok érteni. Egyetlen módja annak, hogy a tagállamokat védjük, az az, hogy azt mondjuk, hogy Világos iránymutatások mentén lehet a törvényt alkalmazni, na de ezt hogyan lehet biztosítani? Úgy, hogyha különbséget teszünk a jogosan és az illegálisan dolgozók között olyanok között, akik borzasztó szerződéses feltételek mellett dolgoznak, ahol nem is tudjuk a munkajogokat biztosítani számokra. Itt már az, a hátrányok sorát látjuk. A vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy az ellenőrzésekre sor kerülhessen. És a szakbizottságunkban kiváló vitát folytattunk a biztossal is az ellenőrzésekről a, az építkezési vállalatoknál, és ott ki lehet deríteni, hogy ki dolgozik legálisan, és ki illegálisan erőteljes ellenőrzésre van tehát minden egyes tagállamban szükség. Igenis, az új tagállamokból érkezett képviselők közül is sokan elmondták, hogy most már az építési területeken is nem csak az országunkból származó munkavállalók vannak, hanem esetleg Vietnámból, Kambodzsából, vagy más harmadik országokból származó munkavállalatok És itt el kell kerülnünk, hogy a postafiók vállalkozások azt csinálják, amit akarnak az országainkban. Olyan információt kell a munkavállalók számára biztosítanunk, amelyet anyanyelvükön megérthetnek. A 9-es cikkben látjuk, hogy a bizottsági intézkedésekről mi a gondolata az előadónak, de hát egy, nem mindig egyszerű ezt megvalósítani és a konzervatívok és a zöldek néha azért mégiscsak egyet értenek. E, iránymutatásokra van szükségünk a nemzeti intézkedéseknél, és azokat kell alkalmazni, viszont azok megváltoznak rövid listákra van szükségünk, és időről időre fontos, hogy az ellenőrzéseket javítani lehessen. 12 es cikk, egyetemleges felelősség, alvállalkozások kérdése. Ugye azt mondta, hogy töröljük ezt a kritériumot, de szerintünk maradjon benn a szövegben, mert ha nem, akkor ez egy olyan védelmet vennénk el a munkavállalóktól, amelyre szükségük van. Aztán itt egy kiküldetési irányelvről beszélünk most, és Ugye a tagállamok tudják, hogy mi történik az országaikban, ahol a gyakorlat mutatja be azt, hogy a munkadók és munkavállalók kapcsolata milyen. Ezt fontos. Danuta, természetesen ön is tudja, hogy kiegyensúlyozott jelentésre van szükségünk, és e felé törekszünk minnyáján, de a valóság folyamatosan változik. A munkahelyeken nap mint nap változnak a dolgok, és valóban a gyakorlatból kell ihletet merítenünk, és valóban az igazságosságot kell szolgálnunk. Jutta Steinrück, és aztán Emily Törünen. Köszönöm szépen. A célunk azonos, minnyájunknak cél, közös cél, egy méltányos, egyenlőségén alapuló kiküldetési irányelv, és nálunk Németországban, mint az előttem szóló német képviselők is elmondták, hogy fontos, hogy a munkavállalók Európában határok nélküli mobilitással rendelkezzenek, és a kiküldetésben lévő munkavállalók számára is a kiküldetés helye szerinti tagállamban a jogokat érvényesíteni kell tudni. Elizabeth Schröter elmondta már, hogy az elmúlt években igen súlyos problémákkal kellett megküzdenünk, és javítani kell tehát a jelenlegi problémás és hiányos helyzetet. Szeretnék eh, az, a, um, a vita ebédünkkel kapcsolatos meghívóra is utalni most. Persze a munkavállalók problématikáját kell körbejárnunk, a munkaadók oldaláról is meg kell vizsgálnunk, mik a problémák, és a munkavállalók szempontjából is. A jelentésben a, és hát látjuk, hogy a bizottság jelenlegi javaslata alapján még a visszaélések teljes megszüntetésére nincs lehetőség. Vannak ugye az úgynevezett áll önfoglalkozók és a postafiók vállalkozások kérdésköre. A postafiók vállalkozások pontosan azért jönnek létre, hogy megkerüljék a ö, törvény alkalmazásának kötelező jellegét. Számos ö, példával tudnék élni, ahol látjuk ö, mindezt. Én ellene vagyok a zárt listának, hármas cikk, igenis az országoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a listához különböző más aspektusokat is felvegyenek még mert milyen szankciókkal élhetnek a tagállamok, a tájékoztatás is nagyon fontos. Lényeges, hogy a kiküldött munkavállalókat az anyanyelvükön tájékoztassuk. Ismerek olyan személyeket, akik jól képzettek, de képtelenek lennének az angolul megjelent formanyomtatványokat megérteni, és az internet nem mindenki számára hozzáférhető, egy külföldi országban igenis az internet alkalmazása is néha nehézségbe ütközik. Ami pedig az egyetemleges felelősséget illeti meg kell tartani, és más ágazatokra is ki kell terjeszteni. Számos példával tudnék Európából ö, ö, élni, ahol nem csak az építkezési ágazatban vannak óriási problémák, és az egyetemleges felelőssége a vállalkozásoknak sokkal gyengébb, mint ami nálunk Németországban vagy más tagállamokban alkalmazásra kerül. Ezért világosan kell fogalmazni. A ö, fogalom meghatározás az a de minimis fogalom meghatározás itt e cikk alatt, és egyes ö, tagállami gyakorlatokat meg lehet tartani. Amikor pedig az, ellen, az ellenőrzési jogot illeti, a 9-es cikkben ellene vagyok a zárt végű katalógusnak. Igenis, a tagállamoknak lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy további kiegészítési, ellenőrzési intézkedéseket foganatosítsanak. El, előadóasszonyhoz egy kérdésem lenne még. Eddig a tagállamok dönthettek mindenről, de most kevesebb ellenőrzést akarunk, a visszaélések ellenőrzéséről van szó. Mi a célja az, e, az előadónknak? Ami Németországot illeti, 2011-ben a fekete és illegális munka 660 millió eurós hátrányára vált a költségvetésnek, és bizony ilyen hiányhoz vezetett. És minden állampolgárnak, minden európai állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az ilyen hiányosságokat megszüntessük a jogszabálynak hála. Hogyha a bizottság szövegét olvassuk, akkor azt gondolom, hogy a jelenlegi szankciók köre nem elégséges. Emily Törünen Um, Evelyn Gribner. Um, I'm the rapporteur of the IMCO. Az IMCO-nál én vagyok a vélemény megalkotója, és egyelőre dolgozunk ezen a véleményen. Az első vita már megvolt a módosítókkal kapcsolatban, úgyhogy a véleményt én elkészítettem, a módosítók elkészültek. Szeretném most az IMCO-s vitát röviden bemutatni. Tehát először is szeretném elmondani, hogy mindannyiunk számára Egyértelmű, hogy az a cél, hogy egyenlő bánásmódot és megfelelő biztonságot tudjunk garantálni a munkavállalóknak. Tehát, hogy itt van a tanács, és itt van a parlament. A tanácsnak is megvan a maga feladatköre, de nekünk itt a parlamentben kell biztosítanunk, hogy az egyenlő bánásmód érvényesüljön, és hogy mindenki megfelelő munkakörülmények között dolgozhasson, bárhonnan érkezzék is. Azt hiszem, hogy ez a célkitűzés. Amennyiben elfogadjuk, hogy létrejön egy alacsonyabban fizetett dolgozó réteg, itt a kiküldöttekről dolgozó, gondolok, akkor <laughs> úgy gondolom, hogy ez nagyon rossz, nem csak az állampolgáraink számára, hanem hosszú távon a gazdaság számára is. Úgyhogy ennek kell kiinduló pontnak lennie, ezért kell egyenlő bánásmódot megalkotnunk. A Monti jelentéshez kell visszatérni, és nem a Monti kettőhöz, ahogy a bizottság mondta, hanem a Monti jelentéshez. Ugyanis tényleg nagyon komoly problémák vannak, és ezekkel a problémákkal foglalkoznunk kell. Biztosítanunk kell hogy azok, akik itt Európában dolgoznak, megfelelő jogokat kapjanak. Ez csak a kiinduló ponton volt, most jöjjenek a megjegyzések. Az IMCO részéről a 3, 6, 9 és 12-es cikkeket azonosítottuk be, mint a legnagyobb problémákat. Ezekkel kapcsolatban van a legtöbb módosító indítvány is. A hármasnál a visszaélések megelőzésére kell koncentrálnunk. Az imkós módosítókat én úgy értelmezem, hogy egy fő listát, de nem kimerítő listát szeretnének megállapítani. A hatosnál a határidők tekintetében úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy előrelépés történt, és nagyon jó lenne, hogyha nem együttműködő államokat megneveznénk egy listán. Ez fekete lista lesz, de hát ez mégiscsak nyomást tudna gyakorolni azokra a tagállamokra, hogy együttműködjenek. Aztán a 9-esnél úgy tűnik, hogy kialakult a többség, még ebben nem vagyok biztos, de úgy tűnik, hogy a nyílt listát támogatják többen, de ezt még egy kicsit meg kell vitatnunk részletesebben. Nem volt még meg az árnyék jelentéstevő külése, úgyhogy ebben nem vagyok biztos. De mindenképpen meg kell néznünk a szociális partnereket, a az építkezési ágazatban mind a munkadók, mind a munkavállalók részéről, hogy milyen rugalmasságra van lehetőség. A 12-esnél azt már egyértelműen elmondhatom, hogy az IMCO-ban nincsen egyelőre megállapodás, hogy hogyan kell eljárnunk az egyetemleges és a megosztott felelősségről. Most reggel egyértelműen kiderült, hogy az IMCO megosztottság az tényleg nagyon jellemző a 12. cikkre, Úgyhogy jó lenne, hogyha létrehoznánk valamilyen európai, közös vagy megosztott felelősségi rendszert, mert különben 27 különböző rendszerrel kell dolgoznunk, ez is egy fontos megjegyzés. Ezen kívül remélem, hogy együtt tudunk majd működni az információval, az átláthatósággal, a jobb együttműködéssel vonatkozó kérdésekben, és hát azokat a KKV-ket is meg kellene néznünk, illetve segíteni kellene azoknak, akiket most agyonnyom ez a verseny. Köszönöm. Merci, Evelyn Regner. Nagyon szépen köszönöm. Evgin Tegnet hallgassuk meg, utána pedig Filip Benyent. Schön, Frau Vorsitzende. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nos, a DROA szakbizottság a véleményét én készítettem el, és mint ahogy az tegnap elhangzott, még a kulcs momentumait nem tudom összefoglalni, mert hogy még dolgozunk ezen a véleményen, még nem készült igazándiból el. Természetesen az időkeretek szorítanak minket, és mindenképpen gyorsan kell eljárnunk. Remélem, hogy januárban ugyanakkor már szavazni tudunk, és ez lehetővé teszi azt, hogy figyelembe vegyék majd az álláspontokat. Tisztelt jelentéstevő asszony, ön jelezte, hogy van egy terület, de ez egy szűk terület, amelyben a droit szakbizottság illetékesen bír és véleményt alkothat. Tehát meg fogjuk vizsgálni jogi szempontból is ezt a kérdéskört, és többek között azt is, hogy a felelősség témája hogyan alakul, a felelősség vállalás, a felelősségnek a kérdése valóban a mi szakbizottságunk illetékészségébe tartozik. Most csak nagyon röviden azt szeretném jelezni, hogy én úgy képzelem el a jogot, hogy a kép kell ezt értelmezni. Tehát egy dolog az, hogy létrehozunk, megteremtünk egy jogot, de a dolgok azért nem egyből valósulnak meg. Mindenképpen nyomon követésre, monitoringra van szükség, az adott országnak a hatósági tevékenységgel a nyomon követésére, illetve a harmadik feleknek a tevékenységét is vizsgálni kell, és intézkedéseket kell hozni a tekintetben, hogy végrehajtják-e a jog adta kereteket, vagy írott malaszt marad a jogi rendelkezése mindannyian önök tökéletesen ismerik azokat a nagyon szánalmas, szomorú történeteket, amelyekről hírt kaptunk, tehát például azt, hogy amikor mi képviselőként hazamegyünk, akkor nekik, nekünk szegezik azt a kérdést, hogy na, de hát önök mit is csinálnak az Európai Parlamentben? Olyan döntéseket hoznak, amelyeket senki sem hajt végre, csak a szociális dömping érvényesül Európában? Erre azt válaszolom, hogy a megfelelő intézkedéseket kell meghoznunk nekünk itt, azért és acélból, hogy a jog érvényesülése kerüljön. Most nem szeretném cikkenként végigpásztázni ezt a joganyagot, de a többi hozzászóló már megfogalmazta, hogy ö, miről is van szó, és valóban ö, tudni kell azt, hogy a különböző ö, történések, események egymással szoros összefüggésben vannak, és nem csak egy-egy izolált esemény következik be, hanem egyfajta rendszer ezeknek. Az egységes piac továbbá azt is igényli, hogy minden szereplője betartsa az egységes piac szabályait. A kiküldetések került dolgozók pedig szintén hasznát kell, hogy élvezzék az egységes piacnak. Ebből adódóan, tisztelt jelentéstevő asszony, jelzem azt, hogy nem csak a szolgáltatási irányelvet kellene megemlítenünk, és a munkáltatóknak a tevékenységét, hanem azoknak a kárát is, akik a szociális dömpénynek az áldozatai. Elnök, köszönöm szépen. Philip benyon hallgassuk meg, és utána pedig lengyel kollégákat. I'm going to be pretty brief here because, um... Rövid leszek, ugyanis uh, nagyon sok mindennel egyet tudok már érteni a jelentéstevő szövegében. Ami a listát illeti, én a zárt listára szavaznék, de nem feltétlenül arra a listára, ami ott van a szövegben, lehetne még erről vitázni, de minden esetre legyen zárt lista. Van egy olyan dolog, ami nekem nem nagyon tetszik, ez a fehér lista, a tisztességes vállalkozásokat felsoroló fehér lista. Itt ugyanis ez egyértelmű akadály lenne az újonnan belépő piaci szereplőkre nézve, és ebbe az irányba nem szabad ellépnünk. Aztán a közös felelősségről már hozzászóltam a régebbi üléseinken. Én támogattam azt, hogy ezt töröljük, saját módosítót is benyújtottam az IMCO-ban, amely lehetőséget nyújt a közös felelősségre azoknak a tagállamoknak, akik szeretnék ezt a rendszert alkalmazni. Szerintem ez nagyon jó megoldás lenne. Egyébként pedig nem gondolom, hogy kényszeríteni kellene azokat a tagállamokat, ahol nem működik ez a megosztott felelősségi rendszer, hogy alkalmazzák ezt a rendszert. Én úgy gondolom, hogy ez olyan rendszer, ami ha működik, működjön, de nem kell ezt erőltetni. A megerősített együttműködés a kiküldő és a fogadó tagállam között sokkal jobb megoldás az ellenőrzések tekintetében, mint ahogy azt Mann kolléga is elmondta. Meg kell néznünk, hogy hogyan működnek ezek az ellenőrzések, és azt kell elérnünk, hogy az ellenőrzések és az együttműködés elég szoros legyen ahhoz, hogy a jogsértőket a mind a kiküldő, mind a fogadó tagállamban megfelelőképpen el lehessen kapni. Tehát, hogyha nem együttműködő a tagállam, vagy pedig tisztességtelen a vállalkozás, akkor is bármelyik tagállamban meg lehessen találni, és fizetésre lehessen kötelezni a jogsértőket. Hogyha én magam is vállalkozó lennék, illetve hát vagyok is, és hogyha úgy kellene választanom, két szolgáltató között, vagy két partner között, hogy az egyik az én tagállamomból származik, a másik pedig nem az én tagállamomból származik, akkor valóban fontos lenne tudni számomra, hogy vállalok-e extra kockázatot azzal, hogy egy külföldi partnertől rendelek meg valamilyen szolgáltatást, és ebben az esetben biztos, hogy nagyon sokan a belső szolgáltatót választják, ami hát korlátozza a lehetőségeket. Tehát a szorosabb együttműködés mindenképpen fontos, méghozzá a jogi rendszerek együttműködéséről beszélek itt a kiküldő és a fogadó tagállam között. A rossz szolgáltatók, vagy a nem tisztességes szolgáltatók megállítása az együttműködéssel szerintem a leghatékonyabb lehetőség. Klaszowski úr következik, utána pedig McIntyre asszony. <clears throat> Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Amit el akartam volna mondani, azt az előttem szóló már nagyjából elmondta, a hírsasszony is elmondta, a hármas és az ötös cikkkel kapcsolatban akartam egyébként hozzászólni, úgyhogy ezt nem is fogom megismételni. Köszönöm. Merci beaucoup de votre... Nagyon-nagyon nagyra értékeljük a hozzászólását és a hozzájárulását a munka idő keretünk betartásához. McIntyre asszony, aztán szerkesz úr következik. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök azt, hogy mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy elnök asszonyról van szó, és remélem, hogy ez a tolmácsolásban is átmegy. Az ECR nevében szeretném megköszönni az előadó munkáját, és szeretném azokat az alapelveket támogatni, amiket az előadó megállapított. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy mindenki szabadon hozzáférhessen a szolgáltatásokhoz, nem annyira a személyek mozgásáról van itt szó, hanem a szolgáltatás nyújtás szabadságáról, ami nagy ereje, nagy ütőkártyája a belső piacnak. Röviden az ötös cikkel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Nagyon örülök annak, hogy a 2C kimondja, hogy angolul is szükséges hozzáférhetővé tenni az információt, az segíteni fog a magamfajtáknak, akik az angolon kívül nem beszélnek semmilyen más nyelvet. És úgy gondolom, hogy azért vannak itt aránytalanságok a szövegben, olyan kitételek, amelyek akadályozzák a megfelelő versenyt. Itt nagyon sokszor hoztunk olyan döntéseket, amelyeknek váratlan következményei lettek, és a bizottság javaslata igazából arra irányul, hogy minden egyes munkavállalót megvédjem. De ez a cikk nem azokat fogja megvédeni, akiket tényleg kiküldetésbe küldtek, és azokat fogja megvédeni, akik valamilyen postafiók vállalatnál dolgoznak. Úgyhogy igazán nagy hiba lenne, hogyha egy olyan cikket megszavaznánk, vagy felvennénk a szövegbe, ami igazából akadályokat gördít a belső piac működése elé, és ráadásul még nem is védi meg a kiküldött munkavállalókat, úgyhogy ennek a résznek a törlésével maximálisan egyetértek. Frakciós szinten még ki kell alakítanunk az administratív szankciókkal és az ellenőrző mechanizmusokkal kapcsolatban a véleményünket. Ezt megtesszük majd, és módosítókat is be fogunk nyújtani, és reméljük, hogy az együttműködés továbbra is sikeres lesz. Euh, merci McIntyre, Köszönöm szépen, McIntyre. Elnézést, hogy az előbb a mikrofonon bekapcsolásával ejtettem ki egy pár szót, most pedig ezek Alejo Szeltászt Nak adom meg a szót, utána pedig Morán Sátjénak megadom két nagyon-nagyon rövid percre majd. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A mai napon megkezdtük a vitát egy olyan témában, amely nem lesz egyszerű, ez már most sejthető. Hallottuk a jelentéstevőnket, hallottuk a különböző szociálista képviselőknek a álláspontját, én azt tudom jelezni, hogy több hónapon keresztül foglalkozott a frakciónk ezzel a kérdéskörrel, és hagy adjak néhány olyan kritériumot, amely egy napon majd talán lehetővé teszi, hogy közelítsük az álláspontjainkat. Azt hiszem, a megközelítést kellene megváltoztatni jelzem ezt a jelentéstevő felé. Szóval miről is van szó? Arról, hogy hogyan védelmezhetjük a munkavállalókat. Milyen fajta szabványokat, normákat tudunk kiépíteni a nemzeti szinten mi is. Na most nem arról van szó, hogy gyengítsük az ellenőrzéseket. Szó sincs arról, hogy ö, korlátozzuk a, a szabad ö, munka ár, áramlást, és ugyanakkor legyenek követelmények e tekintetben. De figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon súlyos helyzetet élünk meg és el kell kerülnünk mindenképpen a visszaéléseket. El kell kerülnünk mind azon akadályokat, amelyek, illetve hátrányokat, amelyeket a 96-os irányelv produkált. Nos, jogi szempontból vizsgálva mindez, ismerjük a különböző bírósági ítéleteket, a laválügyet és így tovább, a joggyakorlatot tehát megismerhettük, és mindezeknek a fényében megállapíthattuk azt, hogy hát léteznek nemzeti hagyományok, és hát ugyanakkor a szociális vívmányokat megkérdőjelezték, és visszavonták ezeket a munkavállalók dolgozóknak a kárára, tehát nem szabad, hogy oda jussunk, hogy rosszul megfogalmazott rendelkezéseket most arra használjuk fel, hogy ezek katasztrófákhoz vezessenek, akár a xenofóbiára gondolhatok, akár az egyéb diszkriminációs fellépésekhez. A tisztességes versenyre van szükség, nem szabad az, hogy az következzen, hogy a munkaerő piacot rombolják, és mindenképpen arra van szükség, hogy olyan normák működjenek, amelyek lehetővé tették az Európai Bíróság számára, hogy a doktrináját kialakítsa ki, dolgozza, tovább vigye, és ha az irányelv ugye még nem is jól fogalmazott a szabad, illetve a munkaerő vádorlása, illetve mozgása tekintetében, akkor most a joggyakorlatnak a révén kell, hogy tisztázzuk az irányelven konfúzusan megfogalmazott tételeket. Ez az irányelv most nem arra szolgál majd, hogy a korábbi értelmezők de egy sor egyéb kérdés felmerül még. Egy olyan irányelv, amely csak a végrehajtást szolgálja a bizottság kezdeményezésében, ez nem elegendő a számunkra, nem. Mindenképpen szükség van az ellenőrzési tételekre, úgy, hogy a koherencia is biztosított legyen. Nem szabad gyengíteni azokat az eszközeket, amelyeket a tagállamok alkalmaznak. Ahhoz, hogy az Európai Parlament itt előre tudjon lépni, arra van szükség, hogy elszántan a további kritériumokat fejlesz És hát ott van a 12-es cikk. Az európai konstrukció tekintetében hatalmas problémákkal szembesülünk. Ugye a láncolatot, ha vizsgáljuk, egy sor felelős személy van jelen a folyamatban. Szó sincs arról, hogy a vállalatokkal szembe kívánnánk menni. Nem, csak azok ellen kívánunk fellépni, akik a szociális békét kívánják megkérdőjelezni, és amelyek lábbal tiporják a rendszer, a biztosítási és szociális védelmi rendszerünket. A megfelelő gazdálkodási eszközökre van szükség, Danuta, tehát mindenképpen vannak itt olyan tételek, amelyeket a frakciónk nem tud vállalni, nem tud támogatni. Egy olyan irányelve szükség van, van szükség, amelyek védelmezi a dolgozót, a tisztességes vállalatoknak a javára. Azért kell, hogy ilyen irányelvet dolgozunk ki, mert fel kell, hogy lépjünk a tisztességtelen vállalkozások ellen. Tehát ez kell, hogy az irány vonalak legyen a megközelítésünknek, olyan normára van szükség, amely védelmezi a dolgozókat, védelmezi a tagállamoknak a szubszidiáltás keretében kivívott jogait, és le kell zárnunk azt a fezetet, amely a kalózkodáshoz vezetett Európában. Elnök, Mare asszonynak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, először is Denulának hagy köszönetet azért a munkájáért, amelyet a kezünkben tarthattunk, és nyilvánvaló ebben, hogy hogy arra törekszik, hogy védelmezzük a dolgozókat, anélkül, hogy ellenébe menne, hogy szembe menne a foglalkoztatással, vagy a vállalkozásokkal, mondom ezt Alejandrónak, amely vállalkozások hozták létre a munka tevékenységekkel. Na most hagyd térek át egy nagyon fontos fogalomra, az ellenőrzésnek a témájára. Szükség van arra, hogy zárt listákkal, kritériumokkal rendelkezzünk, mégpedig olyanokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy konzisztenciát alakítsunk ki a tagállamok között, és ezáltal ellenőrizés kerülhessenek azok a tevékenységek, amelyeket a 27-ek alakítanak ki a saját határokon belül. A magam részéről, hát hatalmas kételjen vannak, és akkor még eufemisztikus kifejezést használok, szóval ö, a tekintetben, hogy a tagállamok még újabb és újabb kritériumokat tehessenek hozzá ezen rendszerhez. Mert ha ezt tennék, akkor arra fognak a másik oldalon törekedni a tagállamok, hogy gyengítsék a listánkon szerepelő kritériumokat. Úgyhogy mindenképpen zárt listára van szükség, olyan ismérekkel, amelyekkel tökéletesen alá megalapozzák az ellenőrzéseket. Minden ellenőr vagy auditor pontosan meg szokta fogalmazni ezt, hogy csak akkor tudnak tisztességes munkát végezni, amikor a kritériumokat teljes mértékben világosan rögzítik. Stefaniónak is mondom, hogyha egy igazi szociális paktumra kívánunk szerteni az európai szinten, akkor mindenképpen szorosra kell fűznünk a sorokat, és pontos rendszert kell kialakítanunk egy zárt lista segítségével. Elnök, köszönöm szépen, még mielőtt megadnám a szót egy volt kollégánknak, aki a régiók bizottságában dolgozik jelenlege témán, Nos, Hutchinson, vagy Hutchinson franciásan kiejtve kollégáról van szó, hagyd tegyek hozzá mindehez néhány dolgot. Most nem arról van szó ugyanis, hogy most kiavítjuk ezzel, azzal, amazzal az irányelvet, hanem arról, hogy hatalmas a tét. An attended consequences. Nem várt következményeket kell, hogy kezeljünk. És az az eszmecsere, amelyet lefolytatunk most itt. Pontosan jelzett dolgokat. Pontosan kívánok fogalmazni. Ugyan olyan fontos mindez az eszmecserénk, mint amilyen fontos az eszmecserénk, amikor az euróövezetről beszélünk, illetve a makroökonomiai egyesúlyról, és az unintended consequences, tehát a váratlan következmények a következményének a jogszabályoknak. Na most tudom azt, hogy tanult a kolléganunk ö, sok mindent ismer, de javaslom, jöjjön el, nézze meg, hogy mi történik az én országomban, illetve olvassa a mi sajtónkat. Nos, hát az látható, hogy a francia kikötőbunkásokban, a hajógyárakban nem a lengyel visszerelőre haragszanak. Nem erről van szó, hanem nem viselik el az, hogy legyen az lengyel, szlovák, ír vagy német munkavállaló úgy jöjjön dolgozni az országukba, hogy nem tartja be a higiéniai szabályokat, a, a biztonsági szabályokat, a munkaidő szabályokat, előírásokat, a bérelőírásokat a fogadó országban, legyen az bármelyik. És ez pontosan az, amely, ami vitát képezett akkor, amikor a szolgáltatási irányelvről tárgyaltunk, és ezt köszön most vissza egy rendkívül feszült szociális ö, helyzetben vagyunk, és a konfliktusok tovább súlyosbodtak. Tehát most nem csak arról van szó, hogy milyen ilyen vagy olyan jog érvényesül, hogy és miként, hanem arról, hogy van egy talapzata a jogoknak az Európai Unióban, ez a talapzata a dolgoknak pedig a stabil alapja a javak és személyek szabad áramlása. Na most lehet, hogy a jog alap az pont az, ami itten szerepel, de nekünk politikai képviselőknek, politikusoknak az a feladatunk, hogy védelmezzük a munkavállalókat, és eszükből kell kívánunk, szigorúan kell megvizsgálnunk az irányelvet, mert ha nem így járunk el, akkor a munkavállalók tömegesen fognak ellenébe menni az Európai Uniónak. Elnézést, hogy ekkora nagy szavakat használok, de hát ez a tétje adag, amiről most vitatkozunk. Nem egy kis ügyről van szó, hanem ebben a szellemben kell, hogy átlássuk a dolgokat, és igazán felmérve a tételt. Na most tudom, hogy mindig azt kell mondanunk, hogy örülünk a jelentéstevő munkájának, a javaslatainak, és így tovább. Én nem fogalmazok így, nem, nem. Mert többek között a 12-es cikkel kapcsolatosan úgy vélem, hogy az a tény, hogy kiiktatásra kerül a teljes láncolata a egyetemes felelősségnek, egy jó és észszerű parlamenti javaslat lenne. Tehát itt ez nem is képezhetni a tárgyalásnak az alapját. Hogyha valamit nem akarunk, ha valamit elvetünk, akkor egy alternatívát kell, hogy felmutassunk. Minimum. És ez nem a lengyel munkások ellen mondom, ez az összes munka svédelmében mondom, Európa munkásai legyenek bárhonnan származóak is azaz a fogadországnak a jogszabályai illetve az, hogy hogyan fogunk kikerülni a jelenlegi irányelvnek a zsákutcájából, és hogy milyen következményei vannak az Európai Bíróságnak a határozatai, amelyek akár nagyon jók és védelmezik a munkavállalatnak a védelmét. Tehát ezen túl kell is, hogy lépjünk, és az irányelvek a révén kell, hogy egy olyan megoldást kínáljunk, amelyek lehetővé teszik, hogy 2014-ben a választóink elé menjünk ismételten, és mutassuk nekik meg az, hogy hogyan dolgozunk azon, hogy az európai szociális modellt megerősítsük, újraépítsük, és ne annak a rombolásának legyünk tanúi. Tyson asszonynak a jelentésével kapcsolatosan még hagyd mondjak valamit. Azt képzeltük annak idején, és már beszéltünk is róla, hogy tehát azon dolgoztunk, hogyan lehet európai szintű munkaügyi felügyeletet felállítani. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amelyben el kellene mélyülnünk, amelyre ki kellene térnünk a jelentésünkben. Mi ezt meghatározunk erre egy keretet európai szinten, akkor akkor már előre tudunk lépni. Ugye a tőkepiacokkal kapcsolatosan egyes ugye felmerült a felügyeleti rendszernek a kiépítése, és azt mondanám, hogy a munka ügy tekintetében egy ugyanilyen típusú felügyeletre lenne szükség. Hácsin úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ön felszólalását követően mit mondhatnék még én? Hát azt, hogy köszönöm szépen, hogy meghívtak, én a régiók bizottságában vagyok a témafelőlős a kiküldetési irányáv tervezetért. Mi már holnap a plenárison a, ugyanebben a, az épületben fogjuk az el, elfogadni a véleménytervezetünket, amelyet a szakbizottságunk már a régiók bizottságában megtárgyalt. Célja a munkánknak az, hogy négy nagy célnak, négy nagy aggálynak próbáljon megfelelni, és válaszokat kell szolgálni azokra. Először is. A szociális partnerek bevonása a kiküldetés irányelve végrehajtásába. Ez eddig hiányzott. Másrészt nem szabad megkérdőjelezni a 96-os irányelv szövegét harmadjára védeni kell a munkavállalók kiküldetésben élő munkavállalók jogait, és egy negyedik aspektus is fontos, amire majd még visszatérek az előadásomban. Jelenleg a jogalap a bizottság javaslatában csak a szolgáltatások szabad biztosításáról van szó, és a, mm, mi úgy gondoljuk, hogy a jogalapként a munkavállalók szabad mozgását kellene használni. A munka feltételek és a bérek kérdéséről is szó van, amely a kollektív szerződések tárgyalásának tárgyát kell, hogy képezze. Legalább konzultálni kellene az európai ö, munkavállalói érdekképviselőkkel is, hiszen a szabályok betartásáról van szó. Második kérdés, tehát ne kérdőjelezzük meg sem szellemiségét, sem pedig a, a, a szövegét a 96-os irányelvnek. Nos, a jelenlegi bizottság javaslata megpróbál eltérni az eredeti irányelv szövegétől. Például akkor, amikor azt mondjuk, hogy elfelejtjük, hogy a 96-os irányelv a harmadik országok kapcsolatban is kötelezettségeket fogalmaz meg, míg az új javaslatban csak és kizárólag az Európai Uniós tagállamokról van szó, és azok kötelezettségéről, pedig a harmadik országokból érkező szociális dömping elkerülése is fontos cél. Itt a Róma 1 8-as cikkére gondolok, ahol a származási ország domináns, és ugye ne felejtsük el, önök is utaltak a szolgáltatási irányelvre, annak idején magam is dolgoztam a, a fogadó állam alkalmazási jogszabályainak kidolgozására. Komoly ö, szociális tét forog itt kockán. Harmadik kérdés a kiküldetési műveletek megerősítése, el kell, hogy kerüljük az úgynevezett vertikális alvállalkozások megvalósítását, hiszen ott van olyan eset is, ahol már kollektív szerződés sem szabályozza a munkavállalók és munkavállalók jogait. Nap mint nap látunk példákat itt Belgiumban is, például Másanfannemben, Ballon földön 50 bulgár munkavállaló dolgozik egy börtön építkezésén, a, ugyanis ö, ö, őket hónapok óta nem fizetik már, mert bedölt egy alvállalkozó, egy egész sornyi alvállalkozói ö, körből, és ezek a munkavállalók úgy dolgoznak ott a terepenként, hogy nem kapnak fizetést. Ö, aztán, ami az Európai ö, Bizottságot illeti, ö, bizony riasztani lehet az Európai Bizottságot, hogyha az ellenőrzés nem megfelelően valósul meg a tagállamban egy nem regressziót tartalmazó visszalépésre, ö, alacsonyabb normák alkalmazására ö, lehetőséget nem biztosító ö, klauzát is szeretnénk ö, beilleszteni, amely az egyetemes és megosztott felelősséget hivatott érvényesíteni. Ennyit szerettem volna röviden a módosítóinkról elmondani mi magunk és szívügyünként dolgozunk ezen a kiküldetési irányelven. Nemrégiben a francia munkaügyi minisztertől hallottam, hogy 2006 óta tízszer annyi kiküldetésben dolgozó munkavállaló él ma Franciaországban, Belgiumban, 300 ezer ilyen munkavállaló van, és akár belga, akár Franciaországról legyen szó, Portugáliából, bárhonnan, Brazíliából érkeznek ezen kiküldött munkavállalók, de olyan bérfeltételek mellett, amelyek méltatlanok a, a fogadó országhoz. Köszönöm szépen, elnök asszony, remélem sikerült saját gondolatunkat is megosztani önnel. Nagyon szépen köszönjük ezt a hozzászólást, és gondolom a véleménye az Európai, a Régió Bizottságának ugyanilyen szellemben fog majd jóvágyosan kerülni. Tíz percünk van még, tudom, hogy ez nem elegendő, de mégis nagyon fontos, hogy tíz perc múlva befejezzük az ülésünket, mert hát más feladat szólít minket, és ha nem sikerülne a mai napon minden befejezni, amit ide terveztünk, akkor holnap reggel folytatjuk majd. És hát osszuk fel az időt, 5 perc maximum, jó mindenkinek? Um, Köszönöm szépen. A bizottságnak volt már lehetősége arra, hogy bemutassa a javaslatát egy régebbi meghallgatáson, úgyhogy most nem fogok belemenni a mai napon a részletekbe, úgyhogy rövid leszek. Csak néhány rövid megjegyzést engedjenek meg. Először is szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezzel a javaslattal a bizottságnak az a célja, hogy a szociális dimenziót erősítse a belső piacon, és hogy az érdekelt felek közötti bizalmat erősítse. Jogbiztonságot szeretnénk teremteni, és átláthatóságot. Szeretnénk megakadályozni a szabályokkal való visszaélést, szeretnénk egyenlő bánásmódot megállapítani, és végül, de nem utolsó sorban, mert ez is nagyon fontos, szeretnénk garantálni azt, hogy a kiküldött munkavállalók megkapják a pénzt azért a munkáért, amit elvégeztek, és a biztonsági és egészségügyi kérdésekben megfelelő védelmet kapjanak. És ezen a ponton szeretném elmondani, hogy nem az az alapvető célunk, hogy az eredeti 96 per 71-est újra vizsgáljuk, ugyanis látjuk, hogy bizonyos jogok, amiket a kiküldetésben dolgozók megkaptak, sajnos mégsem jelennek meg. Tehát nem tudom, hogy lehet-e újabb jogokat előírni a szövegben, tudván, hogy az eddig előírt jogokat sem tartják be mindig. Itt most igazából egy végrehajtási irányelvről van szó, úgyhogy a megfelelő végrehajtást szeretnénk biztosítani. Nem adunk elsősorban prioritást a küldő ország hat hatóságainak, hanem azt szeretnénk, hogy megfelelő együttműködés legyen a küldő és a fogadó ország hatóságai között, hogy hatékonyan végre lehessen hajtani a szabályokat. Olyan rendszerre van szükség, amely megvalósítja ezt a koordinációt, méghozzá sokkal szorosabban, mint ahogy ez a jelenlegi 96 per 71-ben megvalósult. Itt is van egy generikus együttműködési rendszer, de igazából gyakorlati szabályokat nem határoz meg ezzel kapcsolatban. Tehát alapvetően az együttműködést akarjuk erősíteni. Természetesen követtük a tanácsi vitát, ahol volt is előrelépés, és ennek a szakbizottságnak a munkáját is közelről figyeljük. Én azt az üzenetet szeretném ma eljuttatni, hogy nekünk az a célunk, hogy kiegyensúlyozott szabályrendszert tudjunk megalkotni. Tehát egyrésztről ott vannak a munkavállalók jogai, különösen a kiküldött munkavállalók jogai, második oldalról pedig ott van a vállalkozók azon joga, hogy határokon átnyúló ügyleteket bonyolíthassanak. Amikor részt veszünk egy olyan vitában, ahol esetleg felborul ez az egyensúly, akkor rögtön elakad a vita. Ezért nagyon fontos itt a parlament előtt is, hogy elmondjuk, hogy ezt az egyensúlyt tartani kell e között a célkitűzés között az irányelvben, és ez ugyanúgy vonatkozik a végrehajtási irányelvre is. Köszönöm szépen, és a Köszönöm szépen, és hogy ilyen összefogott volt. Most pedig előadóasszonyunké, zárszó jogán a szó. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök asszony. Jó magam el szeretném mondani újra a bizottság után is, hogy a hatája a mi fellépésünknek elég korlátozott, mert mi a 9671 irányelv mögül nem hátrálhatunk ki, viszont kiegyensúlyozottabb szabályokra van szükségünk pontosítani fogok minden rendelkezést annak érdekében, hogy a munkavállalók egészségügyi helyzetét és munkahelyi biztonságát tudjam biztosítani. Nos, a nyílt és zárt lista kérdése. Persze, utalunk itt e kettősségre. Amikor van egy fogadóállamban egy munkaadónk, és egy egész listával rendelkező leellenőrzött dokumentummal rendelkezik, meg kell felelnie számos elvárásnak, jogi kritériumnak. Azt gondolom ugyanezen ö, ö, jogokat kell ö, rárölteni azon ö, ö, vállalkozásokra is, amelyek kiküldetésbe küldik munkavállalóikat. Így lehet a munkavállalók ö, ö, ö, egészségét, biztonságát biztosítani. Itt most egy egységes piacról beszélünk, teljesen nyitott vagyok a nemzeti gyakorlatok alkalmazására, és valóban én is ajánlom az ilyen megoldások alkalmazását, különösen az ellenőrzések területén. De úgy véljük, emellett, hogy ami a végrehajtási irányelvet illeti, mi itt az átláthatóságát kell, hogy megvalósítsuk a gyakorlatoknak annak érdekében, hogy a munkaadó, a munkavállalói biztonságok, biztonság érvényesítésekor tisztában legyen a kötelezettségével én soha nem mondtam azt, hogy milyen módon lehetne elkerülni az ellenőrzéseket. Nem. Én az ellenőrzések megerősítése mellett vagyok magam, és alapvető eszközről van ugyanis szó. A tisztességtelen munkaadók kiszűrése szempontjából alkalmazni kell az ilyen szabályokat. Ami pedig a 12-es cikket illeti és annak törlését, nos, az a status quo nem változtat. Hogyha a tagállamon kívül mondjuk 8 tagállamban létezik már az egyetemes és megosztott felelősség, hogyha a 12-es cikket töröljük, az nem változtatja meg ezen eszköz alkalmazását. Én azért javaslom a cikk törlését, mert el szeretném kerülni azt a helyzetet, ahol olyan rendelkezéseket vezetnénk be egyetemes és megosztott felelősség kérdéséről, ahol csak és kizárólag azon munkadókat kötelezzük erre, akik kiküldetésbe küldenek munkavállalókat. Hogy esetleg mondjuk egy munkavállaló, vál, vál, választhat mondjuk olyan alvállalkozókat is, ahol pontosan nem léteznek egyetemes és megosztott felelősségre vonatkozó törvények. Én ezt a fajta jogkerülést szeretném kikerülni akkor, amikor a 12-es cikk törlését javaslom azt mindenképpen kiemelni kívánom, hogy a tagállamokban a státusz, quo megmarad, még akkor is, ha a 12-es cikket töröljük. Hughes úr, amikor a host country, a befogadó ország Mm, fogalom meghatározásáról beszélünk. Nos, konkrét javaslatot szeretnék öntől kérni a fogalom meghatározására írásban, hogy át tudjam gondolni. És tisztázni kellene a munkaügyi ügynökségek kérdését, azon ügynökségek kérdését, amelyek ugye munkavállalókat foglalkoznak, hogy hogyan lehetne az A1-gyel mm, kapcsolatban a mm, postafiók vállalkozások létrehozását még inkább meggátolni. Igen veszélyes, ugyanis a munkavállalók számára az ilyen postafiók vállalkozások kérdése. Hughes úr egy új kritérium jegyzékről, listáról is említést tett, amelynek alapján be lehet azonosítani, hogy egy adott egyén, egy adott országban önfoglalkoztató-e vagy sem. Ez egy érdekes javaslat, és át kellene gondolnunk egy ilyen módosítót. Még egyszer ki szeretném e, emelni, hogy a 12-es cég törlése a státusz quót őrzi meg. Nagy a hírs javaslataira. Bizonyos javaslatokat hallottunk tőle arról, hogyan lehetne kiegészíteni azon eszköztárat, amelyel a tisztességtelen vállalkozókat kezeljük. 11-12-es cikk a bevált ö, gyakorlatok, Schröter asszony utalt ezekre valóban a gyakorlatok, bevált gyakorlatokat, akkor is igyekszem alkalmazni és átvenni, amikor magam a jelentést szerkeztem meg, és az ö, határidők kérdésében is ö, ugye mondjuk azt mi még magyarul is, hogy nem oda Buda, nem szabad nagyon elsietni a dolgot, és hát Lengyelországban is használunk ilyen mondást, és valóban időre van szükségünk ahhoz is, hogy a jó adatokat meg, megszerezhessük. Mondjuk vannak olyan vállalkozások, akik kétszázával küldik ki más országokba a kiküldött vállalókat, aztán pedig mm, hiba sorozat után egyszerűen bezárják a vállalkozást, és mi történik a munkavállalókkal akkor. Steinrück asszony, tudom, hogy ön maga is a munkavállalók tájékoztatásában mennyire úttörő szerepet játszik. Van egy olyan weboldal, amelyre mi javaslatot teszünk, ahol információhoz lehetne jutni, és ez egy ellenőrzési hely is lehetne, ahol a munkavállalók hozzájuthatnának az kívánt információhoz. Talán az ellenőrzés szintjén is felkérhetnénk mondjuk valahol, lehet, hogy a maga a munkavállaló nem tud angolul, de mondjuk a lánya, vagy valamilyen rokona tud angolul, és akkor az angol lehetne egy lingva franka, amelyből aztán a minden munkavállaló mindenütt EU az Európai Unióban hozzáférhetne a tájékoztatáshoz, ezért választottam én az angolt. A szociális dömpinget mindenképpen el kell kerülni, és a ö, tagállamok határozzák meg a feltételeket, a kiküldetési feltételeket, és ezt a befogadó vagy kiküldetés szerinti országban kell biztosítani olyan olyan feltételekről beszélek, amelyek a szociális dömpinget hivatottak elkerülni és meggátolni. Filip Benyó. Elnézést, nem kapunk tolmácsolást. Igen, az elnök asszony kéri angolul, hogy most már zárja le az előadó a, a gondolatsorát, mert egy percen belül át kell mennünk a másik találkozónkra. McIntyre kollégánk utalt a weboldalra, hogyan lehet ellenőrizni az intézkedéseket. Teljes mértékben azért vagyok, hogy úgy alkalmazzuk az ellenőrzést, hogy az igen szigorú legyen, Na, de azt tudnunk kell, hogy milyen intézkedésekről beszélünk. Alejandro Szerkász. Én lennék a legboldogabb, hogyha képesek lennénk egy olyan európai normát alkotni, amely minden munkavállalóra alkalmazható. 27 tagállam, 27 intézkedés sorával kell és gyakorlatával itt operálnunk. A legjobb megoldást próbálom a jelentésemben megtalálni. Kérem, ha jobb javaslata van, mint az enyém, ossza meg velem. Elnök asszony, nagyon sajnálom. Ha, amikor több időnk lesz, újra megadom a szót önnek a találkozónkon, de most le kell, hogy álljunk a munkával, nagyon sajnálom, és szívből elnézést kérek az előadónktól, hogy ez így van. Módosítók benyújtásának határideje a december 13-12 óra, déli 12 óra, és most úgy tervezzük, úgy ütemeztük be, hogy a módosítókat január 23-án vagy 24-én vizsgáljuk meg, a kompromisszumosokat február 26-án, február 20-án, aztán 21-én szavazunk róla szakbizottságunkban, és az áprilisi vagy májusi plenáris elé fogjuk terjeszteni a jelentést. Most pedig egy közös találkozóra kerül sor ahol a eszmecserélre kerül sor Oli Ren alelnökkel és Andor László biztossal a 4Q1-es teremben az éves növekedési jelentésről, annak is 2013. évi változatáról. Köszönjük szépen a figyelmet, és további jó munkát kívánunk!